Hölgyeim és Uraim, hihetetlen eredmény született Párizsban, egy áttörő új egyezmény született, globális egyezmény azért, mert valamennyi résztvevő országa a Földnek aláírta az egyezményt, és ez egyben úttörő jelentőségű is, és úgy tűnik, hogy akkor most már a világ valamennyi országa összefog arra, hogy egy egész néhány százalékra csökkentsék fokkal csak növeljük csak a klíma hőmérsékletét a kettő helyett, és a párizsi történések valóban fordulatot jelentenek. Főleg azért üdvözlendő ez, mert Hát akkor, ha ezt át akarjuk ültetni a gyakorlatba, akkor ez sok jogalkotási feladatot rónk rá, ró ránk. Át kell vizsgálnunk az eddig elért eredményeket, az energiatakarékossági ö, intézkedéseinkben. Öt évente fogunk visszatérni majd arra, hogy mit értünk el, hol tartunk, az Európai Uniónak ezt befele és kifele is képviselve kell végrehajtania, amit megígértünk, azt be is kell tartanunk. Az Európai Parlament nevében meg szeretném köszönni mindazoknak, akik éveken át dolgoztak ennek a világkonferenciának az előkészítésén, és Kanyéte biztosnak is meg szeretném köszönni konkrét fellépését, az előkészítő munkát, a sikeres tárgyalásokat az Európai Unió nevében. De ezt a tanácsra is ki szeretném terjeszteni. Disburg asszony, a luxemburgi környezetvédelmi miniszter, nagyon aktívan együttműködve az Európai Bizottsággal készítette elő ezt a konferenciát, és Hofi Gerez, a főtitkár és nyilván az ENSZ főtitkárának is nagy köszönet jár, és persze a párizsi szervezőknek, a francia államnak hatalmas feladat volt ez, csak ma derült ki számunkra is a francia külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokban, hogy mekkora előkészítő munkát és lebonyolító munkát jelentett ez. Megköszöntem ezt a munkát neki, és meg is hívtam ide őt az Európai Parlamentbe. Fabius úr elfogadta a meghívást, és januárban meg fog jelenni körünkben, hogy a konferencia eredményeiről tájékoztasson minket. Még egyszer tehát meg szeretném köszönni valamennyi frakció, valamennyi vezetőjének tagjának, akik ott voltak a konferencián, akik a sikeréhez hozzájárultak. Gratulálok! A december másodiki ülésünknek az jegyzőkönyvét eh, megkapták. Eh, ha nincs ellenvetése senkinek, akkor azt elfogadottnak tekintem. Közlemények. A jogi bizottság december 3